Uh, uh, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, tisztelt érdeklődők, az ülésünket itt személyesen és az interneten figyelemmel követők. Kezdem előről, kollégák, hölgyeim és uraim, barátaim, érdeklődők, kérem mindenki foglaljon helyet, találjon egy üres ülőhelyet, lehetőleg azt, ami előtt a nevét kiírva látja, és tegye mindezt a lehető legcsendesebben. Please, do stop your discussions. Uh, Kérem a magánbeszélgetéseiket próbálják befejezni, kicsit csendesedjünk el. Egy próbaszavazással kezdünk. Ugye mindenkinél itt van a szavazókártyája. And our voting Behelyezték már a nyílásba a szavazókártyákat? Jó, akkor te szavazás, az első kérdésem. Készen állnak három órányi szavazásra? Készen állnak három órányi szavazásra? A szavazást megnyitom. Uh, uh, thank you. I close. Köszönöm. Nézzük tényleg izgatottan várom, mi lesz a szavazás eredménye. 27-en készen állnak, 17-en nem állnak készen, 7 kollégának pedig halványlila fogalma sincs. Úgy tűnik, hogy működik a rendszer. Egyre talán be is fejezzük. Ügyrendi kérdése. Ben Tamburano úr. Eh, salve, presidente, salve, kollégi. Üdvözlöm, elnök úr, üdvözlöm a kollégákat. Tekintettel arra, hogy az Unióról szóló szavazás igencsak bonyolult, és számos kulcspont van, amit értékelnünk kell, azt kérném az elnöktől, hogyha a kollégák egyetértenek, hogy a módosítók szavazása után a záró szavazás esetében a jelentésről legalább egy 5-10 perces szünetet tartsunk a zárószavazás előtt, hogy konzultálni tudjunk, és döntsünk arról a szövegről, ami megszületett a módosítók szavazása során. Okay, but, uh, dear friend... Kedves barátom, ez valószínűleg nagyon későn lesz. Két-három percet te tudok elképzelni, többet nem. Sajnálom. Usually it is two, three minutes because the uh, last voting. Uh, let us go to the, to the first question adoption of list of eligible candidates for nomination as european parliament az európai parlament képviselői az acer uh, a, uh, igazgató tanácsában a javaslatunk az hogy Romana Jordán legyen a teljes jogú képviselőnk elektronikusan szavazzunk the vote I close the... Lezárom? Ja, nem. Kettővel több a keleténél a néppárti. Már nem úgy, hanem hogy a megengedetnél kettővel többen szavaztak. I close the vote. A szavazást lezárom. Köszönöm. 56 0 arányban 5 tartózkodás mellett megszavaztuk. Uwe Lepris, mint pótag. Róla szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben, pozitívnak vehetjük az eredményt. Záró szavazás a jelöltek listájáról mindenkiről együtt. Az összes tag, az összes képviselő abszolút többségére van szükség az, hogy megszavazzuk őket. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint egyel több a kelleténél a néppárti, már ha szabad ilyet mondanom. Lezárom a szavazást. 55-0 arányban hat tartózkodás mellett megszavaztuk. Jó. Gratulálunk a jelölteknek akiket egyébként hivatalosan majd az elnökök értekezlete fog kinevezni, mint mindig. 10 százalékos összekapcsolási cél elérése annak érdekében, hogy 2020-ra felkészüljön az Európai Unió villamosenergia hálózata. Ericsson úr jelentése első kompromisszum, bocsánat, bocsánat mínusz egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette e, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene ellenőrizzük az biztonság kedvéért elektronikusan. Megnyitom, lezárom, 20-37 arányban elvetettük. Kettes kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 22-es mellette, a elnézést részenként szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene ellenőrizik elektronikusan. Tehát 22-es módosító második részéről szavazunk, szavazást megnyitom, szavazást lezárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. Ugrunk tovább a 23-as módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 38-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 41-es mellette, ellene ellenőrizzük a 41-est. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. 37-26 arányban elfogadtuk. Gratulálok, Maronescu úrnak. 42-es módosító következik mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 56-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 57-es mellette. Ellene. Tartó, ellenőrizzük ellenőrizzük a biztonság kedvéért, tehát 57-esről szavazunk, elektronikusan a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy elfogadtuk. Ugrunk tovább, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene elfogadtuk. 76-ost akkor elektronikusan ellenőrizzük. Ahogy ezt kérték, szavazást megnyitom, szavazást lezárom, és megállapítom, hogy a 76-os módosítót nem fogadtuk el sajnálatos módon. 7A kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 77-es mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan. Close the vote. Reject. Nem fogadtuk el. 78-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt is ellenőrizik elektronikusan. 78-asról szavazunk. Egyel több az EPP, és már megint Okay. okay. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. 91-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ugrunk tovább. 92-esre mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette. Ellenőrizzük a 90-est? Nem. 9-es kompromisszumról szavazunk, tehát mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodik. Valószínűleg nem fogadtuk el, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan. 106-osról szavazunk tehát. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Megint egy több a néppárti. Thank you. Closed. Nem fogadtuk el.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 ellene, bocsánat, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 142-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 149-es mellette ellene tartózkodik. Elvetettük 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Minusz 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodik. Valószínűleg elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük a 167-es számot viselő módosító indítványt. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és valóban megnyerő többség elfogadtuk, 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20A kompromisszum mellette 168. 168 szeretnék elektronikusan ellenőrizni? Oh, sorry. Azt mondtam volna, hogy nem fogadtuk el. Micsoda hiba. Jó, akkor szavazzunk elektronikusan. Igazuk van, 168-asról szavazzunk, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Hát akkor még csak igazam volt, nem? First time I was right. Igazam volt először, aztán utána nem. Kétszer sajnálom. 20 áll kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 169-es mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 185-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 186-os mellette ellene tartózkodik. Elvetettük 187-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 22-es kompromisszum. A 187-est ellenőrizzük akkor elektronikusan. Rendben, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Eh, bocsánat, ellenőrizzük elektronikus. Let us check it. Compromise 22. 22-es kompromisszumról elektronikusan szavazunk. <clears throat> Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Persze. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk egyes mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan biztonság kedvéért. I close the vote. Hát nem sokan múlt, de nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum, módosítóval folytatjuk mellette. <clears throat> ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás elektronikusan, mint mindig, név szerint, mint mindig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Már megint egyel több az EPP a kelleténél. Jó, szavazást lezárom. Köszönöm. Gratulálunk Erikson kollégának, az előadónak. Folytassuk akkor. To the very long voting. Draft report on towards a European Energy Union. Európai Energiai Unió. József Klibácsik jelentése, erről szavazunk most. Ügyrendi kérdés, Klibácsik kollega parancsolja. Először is szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködését. Nagyszerű munkát végeztek, különösen az árnyék előadók, de minden frakcióban ez történt. Azt szeretnék, arra szeretnék rámutatni, hogy fontos a vörös vonalakat tiszteletben tartani, a kötelező célkitűzéseket. A 67-es kompromisszum bocsánat, Tehát a 26B, 263-as, és a következő nagyon fontos számunkra, hogy visszautasítsuk a kompromisszumot, mert az ECR-nek ez elfogadhatatlan, e, és ha ez így történik, akkor az egész jelentést leszavazzuk. Kérjük, hogy te, tartsák tiszteletben az, tiszteletben az álláspontunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó kollégának a megjegyzést. Turmes kollega következik. Szerintem nem kéne tartalomról vitatkoznunk, az energiahatékonyság nagyon fontos, a klímaváltozás és az európai gazdaság termelőkénység érdekében úgyhogy ragaszkodnunk kell ahhoz, amit a parlament már évek óta küzd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, van-e még valaki, Tamburano kolléga? Io credo questa... Nem hiszem, hogy ez a megfelelő fórum arra, hogy itt arról vitázunk, hogy szavazunk-e, vagy sem, erre több hónapunk is volt. Szerintem kezdjük meg a szavazást. Köszönöm. Uh, thank you very much. Yeah. Uh, Köszönöm. Európai Energia Unió felé előadónknak hadd gratuláljak Robacsi kollégának, hiszen több éve tagja volt, több évig tagja volt a lengyel kormánynak, másik kollégánkkal, Jackiewicz úrral, aki most nincs jelen. Kollégák voltunk, és egy harmadik lengyel kormánytag is valószínűleg Konrad Simánszki, akire emlékezhetnek, aki az ITRE-nek is teljeségú tagja volt az el, el, előző ciklusban. Gratulálok tehát a kollégáknak a munkájukért. 249, ki van mellette, ellene? Ellenőrizzük. 249. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 250 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 253 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 254 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 255 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 256 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 48-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1016 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 263 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 265 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a 265-ösről van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 266 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 266 tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 264 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 264. Elektronikusan lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű. Két módosítás jön együtt, 251 és 267-es egyformák. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 450-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 40, 450-es pontosabban, 450 tehát, lezárom a szavazást, elutasítottuk. a 21 mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, a 21-es tehát, megnyitom a szavazást, És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 297-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk valószínűleg, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 297 tehát. 297. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 730-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 637-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFET 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 15 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, AFET 15-ös módosító tehát elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 343-as kül mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 343-as tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13B mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 13B ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. De nem, nem volt baj, mert ellenőriztük. Köszönjük szépen. 13A mellette mert ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy tizenöt mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 15 ös Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 416 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15 es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 447-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük. 447 tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 432 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, bocsánat, 432. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 16-os kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kiegészítő mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük egyes kiegészítő mellett, tehát lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Kettes kiegészítő mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, elnézést. Kettes kiegészítő. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 486-os módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 486-os tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16, 17 alkompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a hatos módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. Még egy. Inta 13-as tehát. Ki van mellette? ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrzik el. 16-osról van szó, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene elfogadtuk, de ellenőrizzük. AFET 10-es módosító tehát. Az AFET 10-esről szavazunk elektronikusan, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű. 497-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 504 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 502 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Rendben. Az 502-est elektronikusan is megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igaza volt? Nagyon szépen köszönöm. 506 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 506-os tehát. 506. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 503-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 500-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 499 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan 499-es. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 501 mellette ellene tartózkodás. Maga nem szavazott, egyáltalán nem szavazott. 501-es tehát, még egyszer, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 507 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 507-es tehát ellenőrizik elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 793-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 511-es ki van mellette, tehát az 511-esről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-15-ös mellette ellene ellenőrizzük. Bocsánat, 1050, 1050. Ki van mellette? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13 as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-15 mellette ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 5.17 mellette ellene ellenőrizzük. 5.17-es tehát 5.1.7. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Látják? 5.19 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 519-es tehát. Ki van mellette? Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum nem. 516-os következik, 516. Ki van mellette? 516. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 5-16-os tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 526 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-23-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 5-23-as tehát. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 5-29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 569 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 573-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 574 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, 574-es tehát. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 575, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás ellenőrizzük. 575-ös elektronikusan szavazzuk meg. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 565-ös első része. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második részét nézzük. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 670-es következik, 670. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es B kompromisszum. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 21-es B kompromisszum, B, 21B kompromisszum, erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21A, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 647-es ki van mellette, ellene, ellenőrizzük. 647-es tehát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 301-es ki van mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 301-es módosító, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy hogy a 63-as, a 33-as pontosabban, egyes része, 633 egyes része következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 633-as első része Lezárom a szavazást. Hat es ki van mellette? Ellene? Ellenőrizzük. 629-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kedves kollégák, kérem emeljék fel a kezüket magasra, különben nem látom, hogy mit szavaznak. 450, 852 ki van mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 852-es tehát, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 638-as ki van mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Nem emelték a kezüket elég magasra, ezért elektronikusan ellenőrizzük. 638-asról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum ki van mellette. Bocsánat, 23-as javít az elnök. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Bocsánat, bocsánat, kis szünetet kérek, mondja az elnök. Nincs benne alkohol, nyugtatja meg az elnök a közönséget. Ezt önök is ellenőrizhetik, ha kíváncsiak rá. ezt nem lehet elektronikusan ellenőrizni. Orálisan lehet ellenőrizni. 667-es mellette. est ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 654-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 669-es ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 670-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 670-es tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 672-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük még egyszer. Elnézést kérek emiatt. 672-es tehát. Elektronikusan szavazunk, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 677 ki van mellette? Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 677-es, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 675 öst Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 675-öst. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 680-as következik. Ki van mellette? 680-as. Mellette, tehát ellene. Tartózkodás. Hát ezt nem tudom eldönteni, 680-as. Megnyitom ezért az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 688. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 684 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 685-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 1160-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1161 mellette, el, ellene tartózkodás elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. 1161, 1161 tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 687 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 807 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk. Bocsánat. A 807-es elfogadtuk, utána következik nem a 24-es kompromisszum, hanem a 623-as a módosító, módosító 623. Ki támogatja tehát? 623-as a 86 os után következik a 623-as. Ki támogatja? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most következik a 24-es kompromisszum. Kicsit korán mondtam. Tehát 24-es kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 693-as ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 727-es, 720-as, 724-es, kettes rész, mindegyikük azonos, a 724-es második része, ezért együtt szavazunk rólunk, négy módosítóról van szó, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 891-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 726 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk, de ellenőrizzük. 726 tehát. I check 726. I close the vote. A szavazást lezárom a 726-osról. 38-20 arányban elfogadtuk, gratulálunk. 725-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 561-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 552-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 550-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 562-es mellette. 562-es. 562-es. 550 esről már szavaztunk pozitívan, így a következő a 621-es értelmét veszti, ezért 562-esről szavazunk mellett, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 563-as mellette, ellene. Öt hatvan as nem fogadtuk el, hogy azt az elektronikus szavazás is mutatta. 553-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 550 most mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 732-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 732-es elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 7.33 mellette ellene tartózkodik. 7.33-as. Elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 26b kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan, igen, nagyon fontos a 26b. Close the vote. Lezárom a szavazást. Egy szavazaton múlott, nagyon szoros volt. 26A mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27 es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, és lapozzunk, húha, még lapozzunk, egészen a 790-es módosítóig mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. 9-0. I check 790-esről szavazunk elektronikusan. Valóban elfogadtuk. 794-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 807 in favor against Abstention. Nem fogadtuk el 807-est, 811-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan. 811-es. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 808-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 810-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. NV 29-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. NV 28-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 830, nem, 30-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 855-ös mellette ellene tartózkodik. Elneviz keretenekusan 855-ös. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 851-es, elfogadtuk. 859-es mellette ellene tartózkodik, eh, nem fogadtuk el. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk. 881-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 881 es elektronikusan a biztonság kedvéért. Lezárom a szavazást. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 922-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 922-est. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kiegészítés mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan tehát a kiegészítésről szavazunk. Lezárom a szavazást. Kilenc 41 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 942-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 971-es mellette ellene Ellenőrizzük elektronikusan. 971-esről szavazunk. I close the vote. Accepted. Elfogadtuk. Envi 38 as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Envi 40 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Envi 41 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, MV42-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan. 42-esről szavazunk tehát. NV 42-esről. Elfogadtuk. NV 55-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük megint csak, MV55-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kiegészítés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. NV11-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk NV 25-ös mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan az NV 25-öst. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 Bocsánat, elnézést. Igen, 35-öst szerintem egyértelműen elfogadtuk, de ha kívánják, ellenőrizzük elektronikusan. Miért is ne? Lezárom. os kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Első kiegészítés mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Kettes számú kiegészítés. Mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Most elfogadtuk. 8-as, 897-es módosítóval folytatjuk mellette, ellene tartózkodik ellenőrizik a biztonság kedvéért, tehát 897-esről szavazunk. nem fogadtuk el. 703-as mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan. 703 703-as módosító. Elfogadtuk. Ezzel 119-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1118-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1121-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 977-es részenként szavazzunk, három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ugrunk a 982-esre. Így van, 982-es. Mert az első részt elfogadtuk. Így van, 982-es, csodás. Első rész mellette. Ellene tartózkodik, elnézik elektronikusan. Tehát a 982-es első részről szavazunk. I close the vote. Is accepted. Elfogadtuk. A második résszel folytatjuk mellette. Ellene tartozkodik, elvetettük. Harmadik rész mellette. Ellene ellenőrzik elektronikusan. Sure, probably majority for. Uh, I close the vote. Is 30... Elfogadtuk. És A negyedik és utolsó rész értelmét veszti, Deshalb, but it was yes. Yeah. Ah, yes, okay. Okay, okay. Uh, 983-as módosítóval folytatjuk mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Three. Colleagues, it's complicated. Please. Uh... Gyerek, kollégák, nagyon, nagyon bonyolult összetett, kérem figyeljenek önök is. 983-asról szavazunk elektronikusan. Amíg le nem zárom a szavazást, nem fogadtuk el. 975-ös mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan. 975-ös. I close the vote. Is accepted, so we... Elfogadtuk, így a 980-assal folytatjuk. Részenként szavazzunk. Első rész. Mellette. Ellene. elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 731-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kiegészítés mellette ellene, de az kiegészítést ellenőrzik elektronikusan. Roll call vote, of course, electron... Természetesen elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk. 996-os mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Senki sem szavazott mellette, nagyon meglepő volt. 1002-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 992-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik elektronikusan a 992-est. Nem fogadtuk el. 995-ös mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 993-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 998 os mellette ellene. Na, ne, nehéz megmondani, ellenőrizzük a 998-as elektronikusan. I close the vote. Rejected. Rejected. Lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. 1003-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 1001-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan az 1001-est. Lezárom a szavazást, nem fogadtuk el. Egy ezer. mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Az ezres számot viselő módosítóról szavazzunk. es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 994-es mellette ellene nem fogadtuk el. 997-es. Mellette, ellene, nem, nem tudom megmondani ez alapján. 997-es. Sikerült mindenkinek szavaznia? Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 1004-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1015-ös mellette ellene. Ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan. 1015-ös. elfogadtuk. Az 1017-es. Az 1018 as az 1019 es az 1020-asról, mivel megegyeznek, együtt szavazunk mellette. De ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1026-os mellett. Nem, bocsánat. Pillanat. Mindet elfogadtuk? Mit jelent ez? Sorry, sorry, 1035. Uh... Eh, kollégák, már kifogytam a viccekből is, nem tudom ezt megédesíteni, ezt a keserű pirulát még van bőven, és egyre bonyolultabbá kezd válni. 1035-ös következik, mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 1035-ös. Elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 1037-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. 1037-es. 1037. I close the vote. Elfogadtuk. Tran 4-es mellette ellene elfogadtuk. Tran 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1038-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tron 14-es, a következő oldal ez már, Tron 14-es. Kollégák, a Tron 14-esre ugrottunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tron 11-es mellette, ellene elfogadtuk. Tron 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tron 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, talán 13-as mellette ellene tartózkodik. nőriznünk kell a kedves kollégák. Tudom, hogy fáradnak a kezek, de ha nem emelik, akkor nem látom, hogy mi a helyzet. Tran 13-as. nem fogadtuk el. MV39-es mellette ellene elfogadtuk, MV37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Tron 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 1048-as mellette ellene Ellenőrizzük. 1048-as. Megnyitom a szavazást. Is closed. Accepted. Tran 17 in favor. Elfogadtuk Tran 17-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk Tran 15-ös mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 1051-es és 10.52-es együtt, mert ezek megegyeznek, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kiegészítés mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a kiegészítést, a 40-es kompromisszum kiegészítését ellenőrizzük. is uh, rejected. Nem fogadtuk el. 41-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kiegészítés egyes számú mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kiegészítés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kiegészítés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1024 mellette a hármas kiegészítést ellenőrizzük? Hát, ha ragaszkodnak hozzá, miért is ne? Jó, akkor a hármas kiegészítést ellenőrizzük. elfogadtuk. Most jön az 1124-es mellette, ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 865-ös mellette, ellene ellenőrizzük. 865-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. NV39-es mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni kell sajnálatos módon. NV39-es mellette. Illetve bocsánat, elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást, megszavaztuk. Kérem, emeljék a kezüket. Tudom, hogy fárasztó mindenki számára, de gyorsabban haladunk, ha emelik a kezüket. 1100-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtad. 1101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1099-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 43 os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 1123 mellette ellene nem fogadtuk el. 1129-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan az 1129-est. Lezárom a szózást, elfogadtuk. 1127-es mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 1133-as mellette, ellene. Elfogadtuk, 1132-es mellette, ellene. Elfogadtuk, 1134-es mellette, ellene. Elfogadtuk, 1144-es mellette, jó, az 1134-est akkor ellenőrizzük elektronikusan is, ha kívánják. I close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Folytatjuk tehát az 1144 esre mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizni kell, nem. Nem tudom eldönteni a így szabad szemmel. Igen, elfogadtuk. Világos. 1148-as mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Elektronikusan szavazunk. nem fogadtuk el. 1149-es mellette ellene. Akkor ellenőrizzük ezt is. 149 we are divided in committee. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1156-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1162-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 214-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük 214-est elektronikusan. I close the vote. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Két módosítóról szavazunk egyes, együtt, a 45-ös és a 47-esről van szó, ki van mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 45-47. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 47-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es ki van mellette, ennek a második része, 67 második rész ki van mellette, ellene. Ellenőrizzük. 67-es második része. Lezárom a szavazást. es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette, 48-as tartózkodás, elfogadtuk. 49-es eh, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette. 82-es módosító, bocsánat. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os módosító mellette, ellene, Ellenőrizzük. 86-as módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es kompromisszum. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es, második része jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 53-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 130-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk de ellenőrizzük, az úgy jobb lesz. 130-as tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 54-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 139 mellette. Bocsánat. Elnézést. 138-as mondja az elnök. Ki van mellette? ellene ellenőrizzük. 138-as tehát. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Két módosítóról szavazunk egyest, együtt, a 140-es és a 141-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Két azonos módosító, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 146-os ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette. Ellene tart, ellenőrizzük tehát. 142. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 mellette, ellene, ellenőrizzük. 144-es tehát. 144-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 147-es, 148-as, ezekről együtt szavazunk, mert egyformák. Ki van mellette? Egy ellene tartózkodás elutasítottuk. 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 178 176-os, bocsánat, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk, de ellenőrizzük, 100, 176-os módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 175-ös ki van mellette. Ellene ellenőrizzük, de tudom, hogy elutasították. 175-ös, de azért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nem, elfogadták. Nagyszerű. 177-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hat módosító jön együtt, 175, 156, 157, 158, 159-es és a 160-as. Ezek azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. Most következik a 172-es módosító, ki van mellette, ellene, Ellenőrizzük. 172-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 173-as következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 57-es módosító ki van mellette? Ellene. Hát ezt nem tudom eldönteni. 57-es, ellenőrizzük. 57. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 136 ki van mellette. Ellene. Lehet, hogy elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük. 136. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 184-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 184-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 185, ki van mellette? Ellene? Ezt is elutasítottuk. De ellenőrizzük, 185-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 186 mellette. Ellene. Ugyanez a többség. 187 mellette, az előzőt elutasítottuk, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 188 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 189 mellette, ellene, most már kicsit eltért, valószínűleg. Ellenőrizzük, tehát 189-est. 189-es módosító. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Így van. Most 243-as módosító következik. 243. Ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. Most következik az 57-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 216 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 216 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 60-as kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 241-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 246-os mellette ellene ellenőrizzük, 246-os módosító Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, bocsánat, elfogadtuk, bocsánat. Az elsőt elutasítottuk, a másodikat elfogadtuk. Hármas és négyes módosító, ezek azonosak, együtt szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk, Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, eh, tizenkettes bocsánat. A 10-es és a 12-esről együtt szavazunk, mert azonosak. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, Ellenőrizők, 13-as módosított ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Két módosító, a 14 és 15-ös azonos együtt szavazunk mellette, ellene Tartózkodást elfogadtuk. Mind a kettőt elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most rövid, szövetke, rövid szünet következik, két-három percben. Kedves kollégák!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 Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Most már mindenki felkészülhetett a végső szavazásra. A végső szavazás név szerint fog történni. Kérem mindenki foglaljon helyet. és megnyitom a végső szavazást. Megnyitom a szavazást. Parancsoljanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 47-en támogatták, gratulálok. Rubácsi kollégának és az összes árnyék előadónak, minden, mindannyiunktól, mert rengeteg módosítóval kellett megküzdeni, nagyon kemény munkát végeztek az árnyék előadók, és mindenki ezért köszönöm ezt a hatalmas erőfeszítést. Most pedig a átláthatóság és konvergencia az unió adópolitikájában szól, erről szóló jelentés. Massimiliano Solini az előadónk, és ha megengedik, az egyes kompromisszumos módosítóhoz eh, az ALDE szóbeli módosítóst szeretne tenni. Kallász asszony parancsoljon. Ha jól tudom, szóbeli kiegészítése van. Igen. Az ALDE nevében szóbeli módosítót szeretnék javasolni az egyes kompromisszumhoz, az Carefully Evaluation Impact Assessment um, kifejezésben az carefully um, szöveget nem ismerik a jogszabályokban. For a tax-based scheme and urges for its full implementation based on comprehensive impact assessment and so on. A most felolvasott szöveget javasolnám helyette. Van-e valakinek kifogása? Aki kifogást emel, az álljon fel. Senki. Nem látok tiltakozást, így a kompromisszumos módosítás a szóbeli kiegészítéssel együtt szavazzuk meg, amelyet Karlasz asszony fűzött hozzá. Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as hmm. két szavazunk, ki szavaz az első részre, ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt valószínűleg elutasítottuk, de nem emelték föl szépen a kezüket. Ellenőrizzük tehát. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, második része, második részéről kell szavaznunk, mert az első része okafogyottá vált. Tehát 31-es módosító második része kitámogatja, kielenzi, ellenőrizzük. 31-es módosító második része. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 48-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es módosító mellette ellene ezt ellenőrizzük. 62-es. Elektronikusan ellenőrizzük a 62-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as. Három részben, az első rész. Ki van mellette? Ellene? ellenőrizzük az első részt 63-asban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk, 73-as mellette ellene ellenőrizzük, 73-as, 73-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 75-öst. Valószínűleg elfogadtuk a 75-öst. Lezárom a szavazást. Kérem, fogadja, emelj fel a kezüket. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es, két részben szavazunk. 81-es következik, mondja az elnök, két részben. Első rész mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. 81-es első része tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második része, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ezt is. 83-as módosító mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 83-as tehát. A 83-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 86-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, végső szavazás, elektronikusan tesszük, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. 49-en mellette gratulálunk minden előadónak! Köszönöm szépen a kollégák munkáját, nagyon sajnálom, hogy másfél órában sikerült lezavarnunk azt, amit három órára terveztünk, hiszen önök erre számítottak, ugye? Mit tehetnénk, menjünk ebédelni? Kedves kollégák, tájékoztatom Önöket, hogy napirendünk szerint nagyon fontos téma következik. Most a TTIP. TTIP tárgyalások. Kérem tehát, hogyha tehetik, maradjanak itt, mert aztán egy, egy óráig szabad idejük van. Sorry, said through this entire process. Yeah, I think a lot went wrong. wann habe ich dann diese anderen Leute? Diese Suchergruppe? Die Suchergruppe Dear colleagues. Kedves kollégák, ha nem tudnak itt maradni, kérem, hogy a termet a lehető leggyorsabban hagyják el adjanak nekünk lehetőséget arra, hogy megvitassuk a következő napi rendi pontot. Turmes kollega! Turmes kollega! Pont itt áll előttem. Szeretném megkezdeni az ülést. Kedves kollégák! A szocialisták soraiból, akik itt maradnak. Adam, kérem, kérd meg a kollégákat, to, asszonyt, hogy kérem, üljenek le, hadd kérjem meg önöket erre. Kedves barátaim, kezdjük bele a TTIP tárgyalások megvitatásába. Köszöntöm Petro Soumeliszt, aki a Market Access Industry and Energy and Raw Materials eh, osztályvezetőjét, aki nagyon fontos ebben a tárgyalásban. Csatlakozott a szakbizottságunkhoz, és azt kérjük öntől, hogy az EU tárgyalásainak 11. köréről, amely májban e, került megrendezésre júliusban, erről számoljon be. A tárgyalások, hadd mondjam el, 2013. júliusában kezdődtek, két éve folynak már, 11. körre került most sor, legutoljára Miami-ban, felhívom a figyelmet arra, hogy a, a formális tárgyalások mellett a következő lépések történtek a legutóbbi beszámoló óta, amely az ITRE bizottságban került sorra. Először is, kedves barátaim, kérem szépen, lassuljanak egy kicsit. Cecilia Malmström biztos találkozott az amerikai kereskedelmi képviselővel Michael Froman, Michael Washingtonban felmérték a TTIP tárgyalások jelenlegi helyzetését, és 2015. október 5-én 11 nemzet képviselőivel tárgyaltak a Trans-Pacific Partnerségről, amely nagyon fontos része ennek a sorozatnak, és ez le is zárult néhány ezelőtt. A jelentés szerint az EU-amerikai kereskedelmi megállapodást az amerikai fél leállította. A TPP, nem a TTIP, hanem a TPP tárgyalások miatt, és a bizottság szeretné megtudni, hogy mi az eredménye ennek a TPP tárgyalás sorozatnak. Trans-Pacific Partnership rövidítése, tehát a TPP. Ennek a következtetései érdekelnének minket. Október elején már érezhető volt a hatása a TTIP tárgyalásokra. Kedvező módon, vagy nem kedvező módon, ön szerint miként segítette elő a problémát, vagy miként hát, hátráltatta számunkra a kérdés. Nyitva van a TPP, néhány héttel ezelőtt lezárult, és a, most a következő tárgyalási sorozat kezdődik. Tehát kérem, hogy számoljon be. Yes, good morning to everyone, thank you very much. Uh. Igen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy meghívtak ide bennünket, és beszámoltok a legfrissebb tárgyalási fordulóról, a 11. forduló volt ez. Két hétig tartott, részben Washingtonban, de főként Miami-ban. Nagyon jó kis tárgyalási forduló volt ez, sok kemény munkával persze, és lehetővé tette, hogy több területen felgyorsítsuk a tárgyalásokat. Piaci hozzáférés körül forgott elsősorban a tárgyalás. a felvizsgált vámtarifa javaslattal a vámtarifa sorok, ahogy ezt mi hívjuk szakmailag, 97%-ára kiterjedik, kiterjed már ez. Úgy érezzük, hogy ez a kiterjedtebb megközelítés, ez sokkal mm, jobb lesz mindenkinek. termék specifikus származási eredet szabályokról is tárgyaltunk, amely természetesen majd meghatározza azt is, hogy a megállapodásban lévő preferenciákat ez hogyan érinti. Az előző júliusi tárgyalási fordulóban már beszéltünk erről, Az ezen tárgyalási forduló alatt a, a felülvizsgált ajánlatokat tudtuk átrágni, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos szövegeket tudtuk újra alaposan átrágni. A piaci hozzáférés komponens terén pedig megpróbáltuk előkészíteni a közbeszerzésre vonatkozó a következő fordulót, amelyre várhatóan majd februárban kerül majd sor. Buzek úr is utalt erre egyébként. Szeptemberben már Use this round to prepare the ground. Tehát ezt a fordulót fogjuk el, eh, felhasználni arra, hogy a következő, az azt követő fordulót valaposan eh, előkészítsük. A piaci hozzáférésről beszéltünk alapvetően, ennek három komponense van, a eh, vámtarifák, szolgáltatások és a közbeszerzés. Ez tette ki a tárgyalások legnagyobb részét. A szabályozási dimenzió sem maradt ki természetesen, illetve az különböző ágazatokra is kitértünk. A más tekintetben is hasznos volt ez a e, forduló, hiszen úgy érezzük, hogy egy jó néhány egyéb területről, olyan ágazatról is tudtunk beszélni, amelyről eddig nem. Ez egyébként nem érinti sem a meglévő védelem szintjét, ami megvan az Európai Unióban, sem azt, hogy a közpolitikákat mi Európában hogyan szabályozzuk. Ami a szabályokat illeti, a 14. forduló során egy fontos fejlemény volt az, hogy az Európai Unió benyújtotta a saját ajánlatát a fenntartható fejlődésre vonatkozóan, úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság javaslatának benyújtása előtt további vizsgálatokra van szükség. Miről nem beszéltünk? Most eddig azt mondtam, hogy miről beszéltünk, lássuk, mit, miről nem beszéltünk a tárgyalási forduló során. Nos, a befektetővédelem, a sokat emlegetett befektetői védelem nem került napirendre. mivel a tagállamokkal arról állapodtunk meg, hogy erről egyelőre nem lesz szó, ezért ez nem került a 11. fordulóban napirendre. Ez tehát az átfogó kép. Egy-két konkrétabb elemet, hogyha megengednek, két olyan területen, amely az önök számára különösen fontos. Elsőként lássuk a KKV-kat. Szeretnénk, hogyha a TTIP-be egy KKV-król szóló fejezet is bekerülne. Most először fordulna elő, hogy egy külön fejezet egy kereskedelmi szerződésben vagy megállapodásban egy külön fejezet szólna a kis és középvállalkozásokról. Ezzel kapcsolatban két dologról beszéltünk eh, a forduló során. Az egyik a KKV-k sajátos dimenziója, a másik az információcsere. Az aktív együttműködés KKV ügyekben tulajdonképpen már egy lezárt kérdés. Az amerikai kereskedelmi minisztérium, illetve az illetékes főigazgatóság ezt már nagyjából letárgyalta. egy KKV bizottság létrehozását tervezzük. Mi lenne szerepe egy KKV bizottságnak? Nos, egyeztetés az érintettekkel, az úgynevezett stakeholderekkel, emellett pedig ez biztosítaná azt, hogy a megfelelő legyen a kapcsolatú megállapodás többi részével, illetve vannak végre hajtásával. Az egész megállapodást úgy Igazából úgy képzeltük el, hogy ez a megállapodás különböző részei között folyamatos dinamikus együttműködés koordináció legyen. A másik terület a KKV kapcsán pedig az információcsere volt, hogyan tudnak Amerikába exportálni a KKV-k. Most ezzel kapcsolatos információ, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenniük, a különböző gyakorlati információk, amelyek segíthetik a, a kereskedelem fejlesztést, ezek hogyan jutnak el a KKV-khoz, ez az, amiről beszéltünk. Pontosan milyen információt és milyen platformon keresztül bocsátanánk a KKV-k rendelkezésére. Ez egy újabb olyan kérdés, amiről még van bőven mit beszélnünk. Az unió részéről mi azt szeretnénk, hogyha egy ilyen egyablakos rendszer működne a kkv számára, ahol alapvetően egy honlapon beszerezhető lenne minden ilyen információ. Ami az energiát, illetve a nyersanyagokat illeti, Két teljes napon keresztül beszéltünk erről, ezekről a kérdésekről. Minden potenciális problémát azt hiszem, hogy alaposan körbejártunk ez ügyben. részletes vitát folytatunk olyan kérdésekről is, amelyről, amelyekről talán korábban nem volt alkalmunk beszélni, az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások egyes aspektusai is asztalra kerültek. Örültünk annak, hogy erről most részletesebben beszélhetünk. Kitértünk természetesen a különböző horizontális uh, tehát a TTIP különböző horizontális fejezetei közötti kapcsolatra szeretnénk, hogyha energia és nyersanyag témában egy külön fejezet is szerepelne a megállapodásban, illetve az általános szabályok az energiatermékekre, illetve az energia ágazat döbberi befektetésekre természetesen vonatkoznak majd, ezért olyan fontos ez a horizontális fejezet kérdése. Forcefully, e Újra határozottan elmondtuk az Európai Unió azon álláspontját, miszerint a TTIP-ben egy külön fejezetnek kell lennie energiatermékekről, nyersanyagokról. Úgy érezzük, hogy ebben kettő dologról kell beszélnünk. Az egyik a meglévő, Afri- Amerikában meglévő export megszorítások nyers olaj és gáz témában. A második pedig úgy érezzük, hogy versenyképesség javítás párti és nyitott szabályokat kellene alkalmazni egy olyan formátumban, amely mindkét fél számára alapvetően használható, és így a TTIP betölthetni az egyik nagyon fontos szerepét, ami nem más, mint a globális szabályok alapjainak a lefektetése. Egyes konkrét fejezetek bevételével kapcsolatban úgy éreztük, hogy a tárgyalási folyamat egy későbbi fázisában érdemes ezzel kapcsolatban döntést hozni. Azt is érdemesnek tartom itt megemlíteni, hogy nagyon sok munka folyik az amerikai kongresszusban energia ügyekben, jó néhány törvény tervezet célozza az meglévő olaj export tilalom feloldását tulajdonképpen. képviselőházban már plenárison szavaztak, de ezzel még nem záról le ugye a feladat a, a, a szenátusban, vagy a folyamat a szenátusban is még szavazásra kell kerülni ennek egy. Újabb elemet is meg szeretnék elmondani, elnök úr, hiszen ez önöket közvetlenül érinti. Két héttel a washingtoni tárgyalás forduló után, ez pedig a transatlanti jogalkotói párbeszéd, az energia és a nyersanyag témák a transatlanti jogalkotói párbeszéd során is napirendre került, ahogy ez nekünk is feltűnt. És több ilyen kisebb ülésen, párhuzamosan folyó kisebb ülésen is felmerült ez a kérdés. Jó volt azt lehet, hogy ez a transatlanti jogalkotói párbeszéd egy közös állásfoglalás elfogadásával zárult. A TTIP tárgyalások folytatására vonatkozóan érdekes azt egyébként megemlíteni ezen a ponton, hogy ez a közös nyilatkozat vagy állásfoglalás elfogadása beszél arról, hogy egy külön fejezetben tárgyalnánk az energiatermékeket, úgy tűnik, hogy az amerikai oldal is támogatja ezt a kezdeményezést. Külön örülünk annak, hogy az Európai Parlament ezt a megközelítésünket támogatni látszik. A transatlanti jogalkotói párbeszéd illetve az ezzel párhuzamos kisebb ülések nyilvánvalóvá tették, remélem mindenki számára, hogy mennyire fontos és bonyolult folyamat ez. Ennyit tehát csak tényleg dióhéjban elnök úr. A következő tárgyalási forduló decemberben kerül megrendezésre Malmström biztos képviselével, és az igazi forduló Itt Brüsszelben valamikor februárban kerül megrendezésre konkrét dátumot hogy még ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Alapvetően az az elképzelés, hogy most már a TPP, tehát a csendes óceáni kereskedelmi megállapodás eh, amerikai oldalról lezárulni látszik, remélhetőleg nagyobb időt, több időt és energiát tudnak majd szemtelni annak, hogy a TTIP-re koncentráljanak, és így előre tudunk lépni. Ezen a téren gyorsabban tudnak majd haladni a dolgok, hogy valóban az végső stádiumába lépjünk a tárgyalásoknak, hogy őre lezárulhassanak ezek. Ennyit szerettem volna, tényleg csak címszavakban felvázolt. Kértek szót néhányan, kedves kollégák, hiszen én vagyok a szerzője a mi véleményünknek a szakbizottság részéről, az interbizottság részére. Hadd kezdjem azzal, hogy múlt héten jártam Washingtonban az ITRE elnökeként, Fred Upton meghívására, aki az Energia és Kereskedelmi Bizottság elnöke, Robert Latta, a Kommunikációs Albizottság elnöke, ők hívtak meg, és több eseményen vettem részt és szólaltam fel. US, USA, Európa energi, Kereke asztalon, ahol az ipar képviselői ültek amerikai és európai részről, társelnöke voltam Fred Uptonnal a, az ITRE és az Albizottság energia és ügyi ülésének. A TILDÉ része volt ez, az a tra, transatlanti jogalkotók párbeszéde, ennek a rövidítése. Itt voltak néhányan a kollégák is ezen az ülésen. Ez az amerikai kongresszusban zajlott, és ennek a legfontosabb témája számomra az volt, hogy az energiapiac megnyitása, persze a TTIP-et kivéve az e, földgáz és olajkérésben, cseppfolyós földgáz és olajkérésben a megbeszélések után az energiaügyi helyettes miniszterrel, aki nagyon közel áll Obama elnökkel, és Catherine Noveli asszonyjal, aki a gazdasági növekedésért felelős miniszterhelyettes az US State Departmentben. Ők azt szeretnék, hogyha az engedélyezési folyamatot egy-másfél évről lecsökkentenik, mondjuk, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 20 hónapot kell várnunk ahhoz, hogy az engedélyeket megkapjuk. Amerikai vállalatként ilyen hosszú ez az idő, hogyha cseppfolyós földgáz szeretnének exportálni és csak négy hónapot, négy hetet, egy hónapot kell várni, várni így, így csökkentették le. A másik eredmény az, hogy sikerült uh, könnyíteni az engedélyeztetést, és azt a lehető leggyorsabban megteszik. Ez a kongresszus legnagyobb feladata. Találkoztam még néhány szenátorral, Lisa Murkoszkival, az Energia és Természetes Erőforrások Bizottságának elnökével, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi pénzügyi és védelmi bizottság elnökével. Energiáról és cseppfolyó és földgázról volt szó. Három rövid kérdést szeretnék fentenni. Ön szerint a, az energiafejezet Mm, hogy néz ki az amerikai részről, mert nem igazán világos számunkra. Második kérdésem, hogy vajon a, a bizottság mi, mire számít, mibe fog belemenni az, e, e, az USA kérdésekben? Konkrétan a piacok megnyitása kérdésében szeretnénk az energiapiacot a lehető leggyorsabban megnyitni talán már jövőre. Erről beszéltünk a miniszterhelyettesekről, talán már jövő év első felében megtörténhetne. Van még egy kérdésem a közbeszerzésről és a KKV-król. A legnagyobb megszorítás, a legerősebb megszorítás a piacra térés lépésben állami szinten vagy szövetségi szinten áll elő. Ön szerint hogy lehet ezt eldönteni. Állami szinten könnyebb eh, kompromisszumokat elérni. Kalincs úr következik, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Hasonló az ahhoz az egyik, amit az elnök úr is feltett. Ne, az a második. Az első kérdésem általánosabb jellegű. Most, hogy az Egyesült Államok lezárta a TPP eh, tárgyalásokat, ratifikációs szakaszba jutott, a csendes óceáni megállapodás. Most vajon az a helyzet, hogy eh, mi úgy értjük, hogy eh, ők megkezdhetik a TTIP tárgyalásokat, vajon erre koncentrálnak, vagy egyszerűen nyugodtabbak, ott, van, ott tartunk el, ahol szeretnénk, hogy ők szabadok, vagy teljesen ehhez az egyezményhez kell fordulniuk. Amikor az e-, csendes óceáni egyez, egyezmény esetében nem volt ilyen kérdés. A második kérdésem pedig az energiafejezetet illeti. Mi az Amerikai Egyesült Államok ér, érve ellen, e-, ez ellen? Miért kéne? Nekem szerintem teljesen érthető, hogy E, előnyök száraznak belőle, de hogyha az Egyesült Államok nem köteleződik el a fejezet iránt, akkor milyen érvekkel e, vonakodnak? Kofót kollega következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen, hogy beszámolót kaptunk a bizottságtól. Energia kérdésében, az energia fejezetben azt kérdezem a bizottságtól, nem az exportkorlátozásokról, hanem a második részében a szabályokról, hogyha kicsit kidol, kifejtené, hogy van-e közös álláspont az amerikaiakkal, hogy milyen szabályokat szeretnénk elérni eh, nyersanyag eh, fejezetben, az nagyon érdekel engem. Ez az első. A második kérdésem pedig eh, a 11. tárgyalási fordulóhoz kapcsolódik, amit ön most bemutatott. Azt mondta, hogy a fenntartható fejlődés európai szemszögből egyértelmezést kapott. Kíváncsi lennék, hogy az amerikaiak hogyan eh, értékelik ezt a tárgyalást eh, munkavállalói jogokról, környezetvédelmi jogokkal kapcsolatban, amely az én szememben az eh, versenysemlegességet és versenyegyenlőséget is elősegíti. Szeretnénk tudni, hogy vajon mi a bizottság véleménye erről, és végül a TLD-ről kapcsolatban, amire az elnök úr is utalt. Az a fontos, hogy USTF Froman eh, is jelen volt ezekben a megbeszélésen a TLD-ről, és eh, közös kijelentést tettünk az amerikai oldalra együtt, az energiafejezetet illetően. De ha jól értem, az, a kongresszus is vitatkozik erről, hiszen nem szeretnék elfogadni az tiszta energiáról szóló jogszabályt adminisztratív oldalon a republikánusok ellenzik, és azt gondolják, hogy az adminisztráció, tehát a kormány a, klina, a tiszta energiát szeretné elérni, vajon folyik-e erről tárgyalás a TTIP-en belül, és hogyan tudunk klímaváltozással kapcsolatban foglalkozni, tudunk-e közös intézkedést elérni? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Niber asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani először is, azért a tájékoztatásért, és lenne még egy kiegészítő kérdésem, ha jól értettem, ön a ö, súlypontokat ö, sorolta itt föl a tárgyalási forduló során, de az a kérdésem, hogy vannak-e már konkrét eredmények, vagy legalábbis köztes eredmények. Úgy értem, hogy a vámok esetében már vannak ilyenek, de jó lenne, hogyha még tudna, tudna többet is részletezni. Aztán a szabályozási keret kapcsán, a TTIP keretében azt mondotta, hogy itt még eszmecsere van azt illetve, hogy ez milyen ágazatokat érint majd. Talán ki tudna erre részletesebben térni, és az utolsó kérdésem, tudom, hogy az adatvédelem nem tárgya a TTIP tárgyalásoknak, de régiben az Európai Bíróság a biztonságos kikötők tárgyában állást foglalt. Az a kérdésem önhöz, hogy ez a téma a tárgyalási fordulók során is legalább valahol ö, marginálisan felmerült-e? Köszönöm szépen, Kale úr Ki? Kelly. Jó, Kelly. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni ezt a beszámolót a bizottság részéről. Az energiahelyzet, főként az LNG eh, ügyében, ez nagyon foglalkoztat bennünket. Várom majd a kérdéseket, amelyeket a kollégák már előttem föltettek ezekre adott válaszát az Európai Bizottságnak. A következő forduló Februárban kerül megrendezésre 12-es tegyeresű forduló. Hány forduló kell, amíg lezárulnak a tárgyalások? Tényleg csak érdekességképpen kérdezem, közelednek az amerikai választások, hány tárgyalási forduló kell ahhoz, hogy lezáruljanak ezek? Mennyire van még szükség, hogy terveznek, hogy tervezzünk? Mennyi még a megoldatlan kérdés? A harmadik kérdésem a KKV-kkal kapcsolatos. Örülök annak, hogy lesz egy ilyen fejezet. A kérdés csak az, hogy ez pontosan mit jelent. Tudjuk, képviselőként TTIP ellenesektől folyamatosan negatív visszajelzéseket kapunk, gyakran megalapozatlanul. Hogyan tudunk, milyen ellenérvekkel tudunk válaszolni, replikázni ezekre a negatív kritikákra. Hogyha elfogadásra kerül ez a megállapodás, akkor ez jelenti majd a kkv hogy az európai cégek számára. Valami pozitív üzenetet kérünk öntől, mivel tudunk visszavágni. Jó lenne, hogyha konkrétan tudnánk, hogy milyen pozitívumokat hoz, mert csak, ne csak mindig a negatívumokat halljuk. Köszönjük. López Bermejo asszony. Bermejo. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van ön most körünkben, és beszámol arról, hogy hogyan is zajlanak a tárgyalások. Nem hallottam azonban semmiféle utalást az autóipari ágazatra, amely az egyik leginkább érdekelt ebben az ügyben, és azután, ami a Volkswagen-nel történt, ez egy szélsőséges koncentráció következménye volt az ágazatban, és ez megmutatja, hogy milyen kockázatot jelent, hogyha a nagy multik kezében hagyjuk a gazdaságunkat. Nos, engem aggaszt az, hogy az USA-ban jelenleg a rendszer az ipar által szolgáltatott információkon alapul. Szeretném tehát megkérdezni, hogy mit kívánnak tenni a kölcsönös elismerésre vonatkozóan mert ami az emisszió ellenőrző rendszerek működését illeti. Ezt mindenféleképpen tisztázni kellene. A második dolog tervezik-e, hogy szociális, illetve munkaügyi záradékokat is belevesznek a közbeszerzési kiírásokba, és milyen elemeket használnak majd fel arra, hogy garantálják, hogy a KKV-k szintén hozzáféréssel rendelkezzenek az ilyenfajta versenykírásokhoz, tenderekhez, mert sajnálatos módon a KKV-k soha nem jutnak szerephez, mindig a multik kapják ezeket a szerződéseket. Ez tehát csak néhány javaslat. Amikor tehát benyújtják az ajánlatokat februárban, akkor jó lenne számításba venni, hogy ezen jogokat, a szociális jogokat, a munkahelyek megőrzését is tiszteletben kell tartani az alvállalkozások esetében, és nagyon fontos a kkv szerephez juttatás a közbeszerzések esetében. Aztán jó lenne tisztázni, hogy a liberalizáció a frackinggel szemben nagyobb nyitottságot eredményezi -e majd a jövőben. Uh, um, Mivel a hozzászólók végéhez érkeztünk, emlékeztetném önt, hogy Amerikával, amikor tárgyaltunk az egész engedélyeztetési eljárás megszüntetéséről, akkor nem kedvezményeket kérünk, szívességet kérünk, ez mindkét fél számára előnyekkel jár, a republikánusok nagy része és a demokraták közül is nagyon sokan szeretnék ezt az egész eljárást megszüntetni, akár már jövőre. Főként a szenátorok között találunk ilyet, kettőt név szerint is említettem. Az egyik észak-dakotai, a másik alaszkai, akik szeretnék ezt az egész piacnyitást minél hamarabb megoldani, ami mi szempontunkból azt hiszem nem kell mondanom, hogy stratégiailag, geopolitikailag mennyire fontos hiszen ez befolyásolhatja az energiárakat mind Amerikában, mind Európában. Most pedig várjuk a válaszait. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az elmondottakat. Megpróbálok akkor röviden válaszolni ezekre. Uh, on and raw materials is uh, uh, possible. Uh, uh, Uh, yes, from our perspective. Nos, a mi uh, véleményünk szerint uh, nem csak lehetséges, hanem kívánatos is, sőt hasznos lenne, hogyha a különböző az ön által felsorolt energia biztonsági kérdéseket, illetve versenyképes kérdéseket meg tudnánk oldani, hiszen az energiaintenzív ágazatok enélkül bizony az Atlanti óceán mindkét oldalán igencsak nehéz helyzetbe kerülnének. Mit várunk tehát ettől a fejezettől? Reálisan két dolgot. Először is az export korlátozások megszüntetését. Ezt hogyan lehet megoldani? Hát ennek több módja is van, de mindenképpen szeretnénk, hogyha megállapodnánk egy olyan szabály csomagról, amelyre szerintünk energia és nyersanyagügyben szükség van, már csak azért is, mert az energiaügyeket a WTO szabályok nem fedik le, ezért bizonyos bizonyos kétoldalú megállapodásokban már elkezdtük ezeknek a szabályoknak a bevételét de szeretnénk, hogyha globálisan is megvalósulna ez. Elnök úr feltette egy másik kérdést a közbeszerzésre vonatkozóan, illetve hogy az amerikai tagállami szinten, állami szinten meglévő szabályok pontosan mennyire jelentkeznek meg. Valóban igaz, nem Amerikában nem csak szövetségei, hanem állami szövetségi állami szinten is megvannak ezek. Kanadával a közelmúltban a tárgyalások során arra törekedtünk, hogy ne csak szövetségi, hanem tartományi szinten is megoldást találjunk erre. Amerikában is szeretnénk mint a szövetségi, mind az állami szintet lefedni mert fontosnak érezzük azt, hogy ez az elv alkalmazásra kerüljön, hiszen a KKV-k is kihasználhatnánk így az amerikai közbeszerzési lehetőségeket. KKV-k hogyan tudnak részt venni ilyen közbeszerzésekben nagyobb mértékben. Ez egy nagyon fontos szempont, amit mi mindenképpen szeretnénk tovább vizsgálni. Ezen kívül a TPP tárgyalások kontextusában felmerülnek új szempontok, említettem hogy jó volt, tényleg nagyon jó volt ez a tárgyalási forduló. Szeretnénk, hogyha Amerika is kicsit még komolyabban benné ezt. Persze ez nem jelenti azt, hogy amerikai oldalon ezzel lezárult a folyamat, hiszen a kongresszusnak is véleményt kell erről mondania. de még egyszer mondom, remélhetőleg a TTIP-re na, jobban oda tudnak figyelni most, hogy a TPP tárgyalások lezárultak. Felmerült az a kérdés is, hogy ERM fejezetet miért ne mm, azt, tehát energia és nyersanyag fejezetet miért ne akarnának az amerikaiak. Talán azért, mert nincs hozzászokva ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodásokban ilyen szerepeljen. A TAFTA most már közel 20 éves múltra tekint vissza, azóta a kereskedelmi megállapodásokban ilyen konkrét kitételeket nem vettek be. Energia, nyersanyag kérdéseket horizontális rendelkezésekkel kívánnak inkább szabályozni. Mi alapvetően nem ellenezzük ezt a megközelítést, csak úgy érezzük, hogy ezen túlmutatóan vannak olyan konkrét rendelkezések, amelyekre szükség lenne, mert a horizontális rendelkezések nem tudnak minden kérdésre megoldással szolgálni. Az amerikai féle pontosan erről tárgyalunk. Megpróbáljuk meggyőzni őket annak hasznosságáról, hogy a horizontális rendelkezéseken túlmenően egy külön fejezetben célszerű, célra vezető ezeket problémákat kezelni. Questions on uh, the, uh... További kérdések hangzottak el a fenntartható fejlődés fejezetével kapcsolatban. Az amerikai fél reakció, hát, hogy is fogalmazzak, igencsak korlátozott volt benyújtottuk, a, letettük a javaslatunkat az asztalra. Egyelőre csak tisztáztuk, hogy pontosan mit, mit is takar a mi javaslatunk, érdemi tárgyalások erről nem folytak. A kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk alapvetően, de számunkra az is világos, hogy amikor energiáról vagy nyersanyagokról beszélünk, akkor bármiféle ebben szereplő rendelkezés sem áshatja alá azon politikai céljainkat, amelyeket már korábban lefektettünk, sőt, éppen ellenkezőleg ezen célokat szolgálniuk, erősíteniük kell. De ha úgy tetszik, TTIP közvetlenül nem befolyásolja az változással kapcsolatos politikánkat. Felmerült az adatvédelem kérdése, beszéltünk erről ezen tárgyalási forduló során. Ugyebár az adatvédelem alapvetően nem képezi részét a tárgyalásoknak, kilenc eh, ágazatról beszélünk, orvosi műszerek, gyógyszerek, eh, kozmetikumok, textiltermékek, nézzük csak, lapozok tovább, autók, gépjárművek, szemdes technika, eh, mérnöki termékek, vegyi anyagok és növényvédőszerek, ezek külön ágazati mellékletbe kerülhetnek. Az autógyártással kapcsolatos kérdésre reagálva konkrétan elmondanám, hogy elsősorban biztonsági kérdésekről tárgyalunk. Az emissziós normák soha nem is képezték szerepét a TTIP tárgyalásoknak. Um, <clears throat> well, there was also I think from Mrs. López Bermejo asszony kérdése volt talán? Az energiaágazat liberalizációjának esetleges következményei a frakkolásra, ez milyen kihatással lehet. Na hát ezért jó, hogy itt vagyok ma önök között, és elmondhatom, hogy a TTIP megállapodás az a két fél szuverén jogait semmiképpen nem befolyásolja a tekintetben, hogy szabadon döntsék el, hogy egy bizonyos energiaterméket megengednek-e, vagy betiltanak-e. Tehát egy bizonyos természeti erőforrás kiaknázásáról hozott döntést ez nem befolyásolja. A TTIP arról szól, hogy amennyiben egy ilyen döntés megszületik, akkor az érintett energiaforrás kiaknázásának lehetőségét a másik fél előtt is meg kell nyitni. Talán Kelly úr kérdésére adnék választ zárásképpen. Valószínűleg majd két old, bilaterálisan felveszük önnel a kapcsolatot. Az időzítéssel kapcsolatban februárban kerül sor a következő fordulóra, hogy hány forduló lesz 2016-ban, azt nem tudom ezen a ponton megmondani, de hát nem is az a fontos. Mi a fontos akkor? Az a fontos, hogy minél nagyobb haladást érjünk el, mert ideális esetben jövőre lezárulhatnának a tárgyalások még az Obama kormány penzuma alatt. Persze ezt nagyon nehéz előre megmondani. A célunk alapvetően az, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el jövő év elején, alapvetően a mid-game issues-ról beszélünk, tehát most a, a meccs közepénél tartunk, aztán majd jön az endgame, a végjáték, amikor a teljesen más típusú kérdésekről kell majd beszélnünk. Annyit szerettem volna röviden elmondani. We are very late. Köszönöm szépen, késünk is a, ahhoz, hogy új vitát kedhessünk. Turmez úr már késő van, nem tud kérdést feltenni, és ezt nagyon sajnálom. Egy mondatot szeretne hozzátenni? Sokkal inkább arról van szó, hogy le kell zárni a tárgyalásokat, és hogy milyen kapcsolódáspont van az amerikaikhoz. A legfontosabb az, hogy az európai vállalkozásoknak több esélyük lehessen, és egyenlő játék, játékfeltételeket kaphassanak azonban nem látom azt, hogy bármelyik amerikai politikus a, még a választások előtt felkeresné a, a választóit, és elmagy, elmagyarázná ezt nekik. És ebben a tekintetben vajon nem arról van szó, hogy minél közelebb jönnek a választások, annál nehezebb lesz a, a vitát amerikai részről folytatni. És hát ez, ez, ez itt a leg, legnagyobb probléma, hogy mennyi időnk van a tárgyal, tárgyalások lezárása. Köszönöm, Claude, mondja az elnök. Teljesen politikai kérdés. Ugyanezt tettem fel én is minden amerikainak, akivel találkoztam. Kérdeztem, hogy hogyan lehet a közvéleményt befolyásolni az Egyesült Államokban, hogyan lehet őket meggyőzni, őket az Európai Unióban arról, hogy a TTIP-et lezárjuk. Teljesen politikai a kérdés, nagyon fontos. Teljesen egyetértek önnel 12-es napirendi pont volt ez, amit tárgyaltunk. Hadd tájékoztassam a koordinátorok döntéseiről önöket ma. Egyes pont, nem jogszabályi jelentés az öm, ipari politikákról a kreatív iparágakban. Ez az EPP kapta meg a kettes pontot, az munkaerőpiac digitalizációról, robotikáról, mesterséges intelligenciáról, mi a Petra Komolonás kollega itre, lett az ITRE képviselő ebben a kérdésben, Algeria szoldárgas, pedig póttakként jelöltük ki. Hármas pont. A koordinátorok döntés hoztak arról, hogy a papírmentes kezdeményezést bevezetik az INTE, ITRE szakbizottságban is januártól. A tagokat egyenes, e, e, egyenként keressük fel ebben a kérdésben Papírmentes kezdeményezés tehát januártól, két hónap múlva lép életbe. Négyes pont, a koordinátorok alá támasztották azt az ITRE gyakorlatot, amely már nagyon régi gyakorlat, hogy a kompromisszumos módosítók csak angolul elérhetők. Ez, ellen lehet tiltakozni, de ha tiltakozunk, akkor soha nem fogunk elkészülni. Értem én, hogy mennyire nehéz, a többnyelvűség nagyon fontos mindenki számára. Ám ez a mi javaslatunk és döntésünk a koordinátok részéről. Három órakor az ITRE és az IMKO szakbizottság együttesülés tart. Nagyon fontos kérdésben. Más napi rendi pontunk nincs is, hiszen a 14-es napi rendi pont a következő ülés időpontjáról szól. E, na, na, november 30 e, délután, de december 1-én délelőtt és délután Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy ha néhány hét múlva legközelebb Brüsszelben élünk, ölünk össze, legközelebb pedig három órakor találkozunk. Viszontlátásra! See you in two and a half hours.